Uh, good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek, megkezdjük az ülésünket. Kedves kollégák, az Európai Parlament számára az isztambuli egyezményhez való csatlakozás, az Európai Unió csatlakozás az isztambuli egyezményhez nagyon fontos. Ez az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményhez történő csatlakozás tehát. Tartottunk nyilvános meghallgatást a témában, meghallgattuk az intézményi képviselőket. Ma a társelőadókat fogjuk meghallgatni, akik a, az időközi jelentés főbb elemeit fogják bemutatni. és első körben megadom a szót Bonafoly asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon büszke vagyok, kedves kollégák, az időközi saját kezdeményezésű tervezetünket, hogy most bemutathatom. Csak, ugyanis ez az Európai Unió csatlakozásáról szól az isztambuli egyezményhez, ez a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szól. 2011-ben fogadtuk ezt el. Az első, fogadták ezt el, ez az első eh, hivatalos nemzetközi eszköz a szexuális erőszak. A fizikai, pszichológiai erőszak és a kényszerházasság mind-mind erőszakos cselekmény. Az idő legnagyobb eh, részében legtöbbször férfiak követik ezeket el, és az áldozatok pedig nők. Tehát ez nem erőszak, amely a diszkriminációt és egyenlőtlenséget teremt a férfiak és nők között. Gyakran, erre gyakran kerül sor az Európai Unióban, de ritkán jelentik be. A nőket és a lányokat kívánja megvédeni egy az egyezmény a három p szellemében. Prevenció, protekció és pursuit, azaz megelőzés, a védelem és az elszámoltatás tájékoztatást ír elő, az elkövetők büntetését és az áldozatok védelmét. Egy fontos pontot szeretnék kiemelni a büntetőjogi eljárás során, az erőszak után, a szokások, a vallások, vagy az úgynevezett becsület megsértése nem lehet érv magyarázat az ilyen cselekedetekre. Nagyon túl sok ilyen cselekedetet követnek el vallási indokkal. Van egy specifikus nyomonkövető mechanizmus, az összes tagállam aláírta ezt az egyezményt, de sajnos csak 14-en ratifikálták a mai napig. 2016-ban az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az egész Európai Unió csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, és így egy következetes európai jogi keret lenne meg. És az EU egyébként az államokkal párhuzamosan ratifikálhatja ezt. A, javaslat, a bizottság javaslatának hetedik oldalán világosan felsorolják a kompetenciákat. Ezt a javaslatot most vitatja a tanács amint sikerült megállapodásra jutniuk, akkor az Európai Parlament adja meg a jóváhagyását. De még ezelőtt elfogadtunk egy időközi jelentést, amelyben a saját prioritásainkat mutatjuk be. Anna Maria Koráca bírt a Nőjogi Bizottságból a társelőadó. Nagyon erős határozott pozíciót fogalmaztunk meg a dokumentumban. Először is az EU csatlakozása lehető legnagyobb körül lehet, kell, hogy legyen. A tagállamok a felelősségüket vállalják. Emlékeztetek arra még egyszer, hogy 14-en ratifikálták csak ezt, és ez nem elegendő aztán az egyezmény holisztikus megközelítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a nőkkel szembeni erőszakot megszüntessük. Ragaszkodunk a társadalom mentalitás megvá- megtanításának megváltoztatásához, férfiak és fiúk gondolkodásmódjának megváltoztatásához. A menekültügy és a migráció témájával is foglalkozom, és a migránsok nagyon kiszolgáltatottak. Erre felhívjuk a figyelmet. Ez a fajta erőszak akár üldöztetésnek is minős, minősülhet az 1951-es Genfi Egyezmény szerint. És ezt a megközelítést kell alkalmazni. Mindenkit tájékoztatni kell a tanácsi tárgyalások során és az utánkövetési mechanizmusban is, hogyha az EU csatlakozott már az egyezményhez. A megvalósítás a lényeg, tehát megfelelő erőforrásokat kell rendelkezésre bocsátani. Azt kérjük a bizottságtól, hogy jogszabálytervezettel álljon elő, irányelvvel, amelyben szerepelne európai szinten a meghatározása a nőkkel szembeni bűncselekményeknek, és ez lenne a csatlakozás az isztambuli egyezményhez az első lépés, itt nem áll meg a munka. Az EU csatlakozása egy fontos üzenet, hogy az EU elkötelezi magát a nőkkel szembeni erőszak elleni fellépés iránt. Mielőtt átadom a szót előadótársamnak mondom, hogy április 26 a módosító indítványok benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és a társelőadó következik, Anna Maria Korácza Bilt. Köszönöm szépen, elnök asszony, előadótársam, kedves Krisztin, én nagyon jól éreztem magam a közös munka alatt. Mindennek a háttere az, hogy mind a két szakbizottságban, a Libében és a FEM-ban is meghallgatást tartottunk a parlament szakszolgálatai segítettek bennünket, adatgyűjtésben és elemzésben is, tehát egy nagyon hosszas, elmélyült munkának a végeredménye ez a jelentés. Emlékeztessünk arra még egyszer, amit Krisztin mondott, az erőszak elterjedt Európában, valamennyi társadalmi ö, csoportban, nyilvánosan az interneten, és így tovább a nőket zaklatják, megerőszakolják, megverik, bántalmazzák. Nincsen semmifajta kultúra, vallás, hagyomány vagy becsületsértés, amely ennek a magyarázataként felhasználható. A nőkkel szembeni erőszak súlyos bűncselekmény, és ezt így is kell kezelni. Miért végezzük ezt a munkát? Azért, mert az isztambuli egyezmény tetszik vagy sem, az egyetlen nemzetközi eszköz, az Európa Tanács eszköze, amely megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy megelőzzük, küzdjünk ezzel az erőszakkal szemben, szankcionáljuk ezt, de hogy a képzés és az információ átadás lehetőségét is kihasználjuk, hogy tájékoztassuk az embereket, folyamatosan napirenden tartsuk ezt a témát, és megváltoztassuk a mentalitást és a kultúrát. Abban a világban, ahol most élünk, Putyintól Trumpig, a szexizmus tulajdonképpen a politikai életben is meghatározó, és van itt egy alapvető félreértés Bizonyos ideológiák, vallások ezt a gondolatot vallják, a nő teste gyakorlatilag valakinek a, a moralitását igazolja, vagy így használják fel. Ez elfogadhatatlan. Ennek a parlamentnek egységesen kell fellépnie ez ellen, azáltal, hogy eh, a csatlakozást támogatja az isztambuli egyezményhez. Többet kell tenni mindenkinek. Krisztin elmondta, hogy nagyon sok tagállam még sok nem is ratifikálta ezt az egyezményt. Remélem, hogy kollégáim, akiknek a hazája nem ratifikálta ezt az egyezményt, inkább vállalják, hogy hazamennek és eh, elérik, hogy a hazájuk ratifikálja az egyezményt, ahelyett, hogy itt csak bejelentik, hogy ez még nem történt meg. Ez a mi munkánk, teljesen mindegy, hogy milyen politikai párthoz tartozunk, a kormányunkkal, kormányunkat kell meggyőzni, hogy csatlakozzon, ratifikálja az egyezményt. Elfogadhatatlan, hogy a nőket bántalmazzák, ratifikálják, és így tovább. A világban több mint 700 millió nő Eh, akit 12-13 éves korában olyan férfiakhoz kényszerítenek, akik 20-30 évvel idősebbek, mint ők, és akiket életükben még nem láttak soha. Ez megfosztja őket a, gyerekük, a gyerekkoruktól. Svédországba is több ezer kislány érkezik, akiket már megházasítottak. Megköszönöm a kiváló együttműködést Szeretném megköszönni a Nemek Esélyegyelőségét vizsgáló Európai Intézetnek is a munkát. A, nagyon sok statisztikai segítséget kaptunk, elemzést eh, kaptunk tőlük, felszólítom a tagállamokat, hogy működjenek együtt ezzel az intézménnyel és az Eurostattal. Sokkal világosabb és több adatra van szükségünk annak érdekében, hogy ezzel a témával folyamatosan tudjunk foglalkozni. Az Európa Tanács munkája is rendkívül fontos nagyra becsülöm az együttműködést mindenkivel. Az irányelv végrehajtásával kapcsolatban felvetettek bizonyos aggályokat. Már ami azt illeti, hogy a tagállamok milyen lassan hajtják végre a rendelkezéseket. És még egyszer, ahogy már ezt többször megtettük a múltban, szeretnék, szeretnénk felszólítani az Európa Tanácsot és a bizottságot is, hogy konstruktívabb és mélyebb, alaposabb párbeszédet folytassanak a tagállamokkal a fenntartásokkal kapcsolatban, amelyet a tagállamok megfogalmaztak. Krisztin említette a menekült ügyi kérdést, de <clears throat> nagyon sok félreértés maga a nemek közötti különbségtétel. A az Európa Tanács meghatározása szerint ez a fajta erőszak, ezt a fajta erőszakot azért követik el, mert nőkről van szó. Tehát a lányokat, a kislányokat azért házasítják erőszakkal, mert ők kislányok, a fiúk nem kerülnek ilyen helyzetbe. Tehát ez a nem a nemi ö, bántalmazás és erőszak. Ez a helyes megközelítés az erőszakkal szembeni fellépésre a gyermekek szexuális kihasználásával szembeni irányelv és rengeteg más jogszabály még nem tökéletesen valósult meg a gyakorlatban, több a tennivalónk. Mindenkinek a rendelkezésére állok, készen állok a Krisztinnel végzett munkára, Később majd szólok még néhány szót. A Libe szakbizottságban Barbara Matéra az árnyék előadó. Köszönöm szépen. Megköszönöm a társelőadóknak, mondja az elnök, és most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak. Azt hiszem, hogy a néppárti árnyék előadóval kezdünk. Nem tudom, hogy Anna Maria szeret, szeretne szólni. Kérem, jelezzék, hogy, hogy kívánnak-e szólni, Anna Maria. Szeretnél még egyet? Talán megvárom a többiek megjegyzéseit, jó, és utána szólnék még egyszer. Köszönöm, elnök úr. Igen, akkor Helga Stevenshez fordulok, aki az ECR árnyék előadója. Parancsoljon. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt a társelőadóknak szeretném megköszönni munkájukat és ezt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést. Nagy vonalakban támogatom, de röviden én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. A legnagyobb aggályom a jelentéssel kapcsolatban, az az, hogy abszolút nem foglalkozik a fogyatékossággal élő emberekkel. A fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény sem. Azon kívül, hogy megemlítik a preambulum bekezdésben. De a fogyatékossággal élő nők és lányok nem kerülnek említésre. a fogyatékossággal élő nők sokkal jobban kivannak téve az erőszaknak, és másfélszer, tízszer olyan gyakran éri őket erőszak, mint azokat a nőket, akiknek nincsen fogyatékosságú. Tehát a fogyatékossággal élő nők a legkiszolgáltatottabb csoport. Itt az 5i pontban szóba kerülnek a sebezhető emberek, de nem utalnak fogyatékossággal élőkre, felnőttekre, illetve gyermekekre. Pedig ezek olyan csoportok, amelyeknek különleges szükségleteik vannak. Szeretnék a négyes cikkre rámutatni, az isztambuli egyezmény négyes cikkére, amely az alapjogokról szól, a diszkriminációmentesség és az egyenlőség. És a hármas bekezdést idézném, hiszen az isztambuli egyezmény végrehajtása segíti a sebezhető csoportokat, és megtiltja bármilyen alapú diszkriminációt legyen az nyelvi, etnikai, szociális, eredetű, vallási, szexuális orientáció. Tehát itt sem a nem, sem a kor, a szexuális orientáció, vagy fogyatékosság, családi állapot, migráns státusz, alapján nem lehet diszkriminálni senkit. Mindenkinek ugyanazok a jogai vannak. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a fogyatékossággal élő nőket és lányokat külön említse meg a jelentés. Szerintem ez egy viszonylag gyors folyamat lehet, és reméljük, hogy az egyezményt a lehető leghamarabb ratifikálják majd. Köszönöm szépen. Ellen. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és a Libe szakbizottságban árnyék előadó vagyok. Az isztambuli egyezmény egy fantasztikusan jó eszköz, egy nemzetközileg kötelező érvényű eszköz, és óriási lépés. És az Európai Unió pedig büszke lehet arra, hogy csatlakozhat hozzá. Itt nagyon jól definiálják a nemi alapú erőszakot, a nők és lányok elleni erőszakot. Hogy ez a hatalom kiélésének egyik formája. Tehát legyen akár a szexizmusról szó, akár a nők elleni fenyegetésekről. Úgy gondolom, hogy a dolog legjobb tehát a, a jelentés legjobb részeivel mind egyetérthetünk, nagyon jó definíciók vannak, és mi azért az Európai Unió részéről több cselekvést várnánk el. Tehát nagyon fontos az, ami az egyezményben van, és azok a tagállamok, amelyek még nem ratifikálták, itt az idő, hogy ratifikálják. Hiszen egy Európai Uniós stratégia van előttünk ebben az egyezményben. És köszönöm szépen a lehetőséget, és amennyiben még lehetőség van, akkor nagyon szívesen hozzájárulok a további munkához is. Köszönöm. Köszönöm. Ulrike Lunacek. Köszönöm, elnök úr. Én is a saját nevemben és a zöldek nevében, a FAM-ban és a Libében is szeretném kifejezni köszönetemet azért a kiváló jelentésért, a kiváló együttműködésért. És nagyon jó az, hogy széles támogatást kap a jelentés. Hiszen nagyon sok tagállamban nagyon sok kormány van, amelyek nem látják, hogy ez a holisztikus megközelítés az Európai Uniónak és a tagállamoknak is a legjobb. Ebben a kontextusban nagyon fontosnak tartom, hogy tág támogatást kapjon. Ez az anyag a, a lehető legtöbb frakció részéről. Tehát nagyon erősen el kell ítélnünk a nők elleni erőszakot ahogy az isztambuli egyezményben ez benne van. Hiszen vannak olyan tagállamok, mint például Lengyelország, ahol kritizálják a lengyel kormány álláspontját, tehát a lengyel kormány hezitál, hogy ratifikálja az isztambuli egyezményt. Gondolkozzunk el, hogy beírjuk -e ezt a jelentésbe, tehát, hogy aki már ratifikált, az ragaszkodjon ahhoz, hogy a többiek is ratifikálják. Tehát ez is nagyon fontos. Hiszen ilyen még nem volt az Európai Unióban. Tehát a 14 nem ratifikáló ország tekintetében egyetértek Anna Maria Koradza Biltel, akik nem ratifikálták, azoknak mindenképpen ratifikálni kell, és a mi feladatunk is, hogy lobby tevékenységet folytassunk a ratifikáció érdekében. A tanács még mindig blokkolja azt, hogy az Európai Unió csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. A parlament is és a bizottság is nagyon világosan kifejezte a csatlakozási szándékot. És nagyon fontos az, hogy a nők elleni erőszakot határokon átnyúló jelleggel súlyos bűncselekménynek nyilvánítsák. És örülök, hogy a Paranova jelentésre is visszatulunk. Ez a legutolsó ciklusban egy nagyon jó jelentés volt, és azt követelték, hogy igenis legyen egy európai jogi aktus a nők elleni erőszak leküzdésére. Anna Maria említetted, hogy a szexizmus az erőszak egyik oka, lesz egy módosító részünkről, hogy ezt világosabbá tegyük a szövegbe, világosabbá, mint ahogy most van. Az utolsó dolog pedig, amit szeretnék kiemelni, az az lenne, hogy nevezzük néven a nők elleni erőszakot, tehát ez igazából az emberiség elleni büntet. Bécsben a szülővárosomban 93-ban is volt egy konferencia, ahol emberi jogokként definiálták a nők jogait. Ez 24 éve volt, és a nők elleni erőszak az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértése. Tehát ebben a tekintetben is kell tenni valamit. De általánosságban nagyon jó jelentésről van szó, és nem sokára a plenáris elé kerül, és reméljük, hogy a tanács is elmozdul majd. Köszönöm. Köszönöm. Maria Gabriel. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, köszönöm szépen az árnyék előadók munkáját, társelőadók munkáját, kitűnő az a jelentéstervezet, és el szeretném mondani, hogy Örülök annak, hogy az Európai Unió az isztambuli konvenciót ratifikálják. Világos az is, hogy a célokhoz való hozzájárulás kapcsán ennek a jelentésnek a felelőssége nagyon fontos, hiszen ez egy koherens, átfogó és pragmatikus. És úgy érzem, hogy ez egy lépés előre, ami a végső célt illeti a konvenció ratifikálását, illetve a szükséges politikák megvalósítását, beleértve a megfelelő alapokat. Egy témát fontosnak tartok kiemelni. Világos az, hogy vonakodnak bizonyos tagországok, ami a ratifikációt illeti. Azt gondolom, jó lenne, hogyha jelenleg lennének olyan fellépések, amelyek biztosíthatnák a pragmatizmust. Éppen ezért az egyik példa, amit előtérbe lehet eh, helyezni, az a koordinációs mechanizmusok, amelyekre eh, szükség van az isztambuli konvenció megvalósításához. Bizonyos tagországok tartanak a megvalósítástól, illetve azoktól a változásoktól, amelyeket ez magával von. Tehát egy olyan eszközről van szó, az egyetlen eszközről, amely eh, teljes mértékben kiterjed, és ezzel mindenki pozitív módon hozzájárulhat a folyamathoz. Éppen ezért én fontosnak tartom a jó gyakorlatok cseréjét, amely létezik a tagországokban, és egy elgondolás, lehet, hogy iránymutatásokat volna célszerű kiadni európai szinten azokra a jogalkotás intézkedésekről, amelyek az erőszak, erőszak megelőzéséről, az áldozatok támogatásáról, a rendőrség, a bíróságok támogatásáról, minisztériumok támogatásáról, illetve az adatok hozzáféréséről. Ezek olyan konkrét intézkedések, amelyek lehetővé tennék azt, hogy a tagországoknál nagyobb meggyőző munkát fejtsünk ki hiszen az ő félelmeik nem megalapozottak. Köszönöm szépen a társadalmi munkáját, illetve köszönöm szépen az összes kolléga munkáját. Köszönöm. Thank you. Irachi Garcia Perez, please. Köszönöm, Irachi Garcia Perez. Gracias, presidente. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ma délelőtt világosá vált az, hogy a képviselők nagy része egyetért az az e, költséggel, amelyet az EU-nak fel kell mutatnia, ami a nemi alapú erőszakot illeti. Megfelelő intézkedések hangzottak el, amelyeket meg kell ragadni, és ami az intézményeket illeti, nagyon fontos, hogy a tanács is ratifikálja az isztambuli konvenciót. Nagyon fontos, hogy azok a tagországok, akik még nem ratifikálták a konvenciót, ezt mi hamarabb megtegyék. Fontos, hogy a jelentéssel több eltökéltséget teremtsünk, van egy jogalap az Európai Unió részéről, aki jogalkotói munkát tud végezni, és a paszerelt záradék alkalmazás szükséges intézkedés hiszen a tény, az a tény, hogy az EU, hogyha jogalkotói szempontból illetékes lenne, ez egy nagyon fontos erőre lépés volna. Fontos, hogy haladjunk ebben az anyagban. Az európai uh, nőknek tudniuk kell azt, hogy nem hagytuk őket magukra, hogy a tagországok támogatják őket, és a többi intézmény is, ami az erőszak megelőzését illeti. Itt macsó terrorról, olyan magatartás formákra beszélünk, amelyek horizontális jellegűek, és az oktatásban is többet kell tennünk az erőszak megelőzéséért. És azok a hatóságok, akik ezért illetékesek, fontos, hogy többet tegyenek a probléma ellen. Köszönöm szépen az eddig végzett munkát! És azt gondolom, hogy mindaz, amit közösen megteszünk, annak érdekében, hogy a nemi alapú erőszakot megszüntessük, rendkívül fontos, és erre úgy gondolom büszkék lehetünk. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ez a jelentés elkészült, ami az Isztambul konvenciót illeti. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Reva asszonynak és Koraca Bildasszonynak a kitűnő munkáért. Ez egy kitűnő szöveg, és az elkövetkező években a munkánk alapját fogja képezni. Ami pedig a, a javaslatokat illeti, a kollégák véleményét, vannak olyan ágazatok, ahol úgy érzem, hogy nagyon fontos megerősíteni ezt a jelentést, a megelőzés, a védelem, illetve a támogatás nyújtás ilyen területek. Nagyon fontos az erőszak minden formája ellen fellépni, különösen a, a, a fogyatékkal élők ellen elköltett erőszakot külön figyelmet kell, hogy szálljunk a lakosság ezen igen sérülékeny csoportjának. Illetve nagyon fontos, hogy támogatást nyújtsunk ezeknek a szájáknak és családjaiknak. Éppen ezért úgy érzem, hogy a szövegbe plusz javaslatokat kell felvenni, amely az erőszak különböző formáit külön említi. Olyan erőszak ez, amelyeket megéltünk. Hát nagyon fontos, hogy a támogatás megvalósuljon, a közvélemény figyelmét felhívjuk ezekre a témákra. Az oktatás, az egyének eh, tájékoztatása, akik eh, az áldozatokkal eh, foglalkoznak, pszichológusokról, szociális munkásokról és a rendőrségről beszélek nem csak programokhoz kérünk támogatást, hanem sokkal többet. Nem szabad megengedni azt, hogy a tagországok eh, egyedül viselik ennek költségeit. Rövid a rendelkezésre álló idő, de ezeket a pontokat a különböző ajánlás, illetve módosítók is megemlítik. Nagyon optimista vagyok, illetve a az isztambuli konvenció megvalósításával kapcsolatban is. Kérdés pedig az, hogy az erőszaknak melyik a legelterjedtebb formája, és reméljük azt, hogy a válasz erre e, nem az lesz majd, hogy önök ellen elkövetett erőszak. Köszönöm szépen az összpontosított munkát! Köszönöm, Beszterre asszony. Presidente, yo voy a intervenir en nombre... de... Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Femis Aliben nevében is szólok most, az Adi képviseletében Anna Maria és Krisztin munkáját nagyra értékelem. Nem csak, hogy a tartalom kitűnő, hanem a forma is remek. a kollégák mondtak, ezt nem szeretném kiegészíteni. A jelentés célját térnék ki. Három éve lépett a tájba az isztambuli konvenció. Egyrészt erre nagyon büszke vagyok, hogy a jogalkotási időszak elején a parlament felhívta a figyelmet a határba lépésre. A parlamentet meghívták, tájékoztatták, és a FEM bizottság eltökéltsége, abban állt, hogy erőinket egyesítettük, és döntöttünk arról, hogy ennek a mandátumnak egyik fontos célja az, hogy az EU ratifikálja az isztambuli konvenziót. Ezen fáradozunk két és fél három éve. A bizottság elismerésével, segítségével az elmúlt évben Jurova asszony felismerte azt, hogy ennek már megvan a jogi alapja, illetve hogy fontos, hogy a megállapodás ratifikálásra kerüljön. Hm, és van még egy gondolatom. Elégedett vagyok és büszke. És szeretném azt, hogy a liberális frakció ebbe belekapcsolódjon. Egy kicsit frusztrált vagyok azonban, hogy egy ilyen nagyon fontos konvenció az első kötelező érvényű eszköz, annak érdekében, hogy a nők elleni erőszakot eh, megakadályozzuk, illetve hogy a családon belül erőszakot megakadályozzuk. Tehát eh, ez egy eh, nagyon fontos téma, vonzó, és a tanács és az Európai Unió ezt mégsem ratifikálták, illetve valósították meg mindez ideig. Ez nagyon furcsa. Tehát egyrészt elégedettségtől el, másrészt azonban frusztráció is. Meg vagyok azonban győződve arról, hogy a közös munka eredményre fog vezetni. A legutóbbi elnökség cserben hagyott bennünket, viszont a mostani elnökség Remélem, eh, még ebben az évben dönt arról, hogy ratifikálja az Európai Unió nevében a megállapodást. Ez egy rendkívül erős eszköz, viszont demokratikus országokként eh, szégyen, hogy ezt még nem ratifikáltuk. Bilbao asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Krisztin és Anna Maria a munkáját, köszönöm az eltökéltségüket a szakbizottságban, mi a politikát illeti. Van, amikor büszkék vagyunk, de azt gondolom, hogy ez történelmi lépés lesz. Egy olyan lépés, amely eh, büszkévé tesz majd bennünket, hogy eltökéltük magunkat az ügy mellett. Szeretnék egy pontot eh, megemlíteni. Hogyha vannak áldozatok, és ezek az áldozatok nők, akkor erre nincsen politikai reakció az Európai Unióban. Ezt azonban minden nap reméljük. A probléma az, hogy nincsenek statisztikai adataink. Három évvel ezelőtt készült az első felmérés az Európai Unióban, európai nőket hallgattak meg, és az eredmények a gondolom rádnak okolt. Nagyon súlyosan. Például a támadásoknál mindenki megpróbál ez ellen tenni, és ez sokkal bennünket. Minden nap azonban nők is életüket veszítik erőszak áldozataiként. A jelentés jó, nagyon sok pozitívum van benne, de azt gondolom, hogy parlamentként követelnünk kell azt, hogy az isztambuli megállapodást ratifikálják a tagországok és a tanács. Nagyon fontos, hogy a tagországokra nyomást gyakoroljunk, hiszen eddig még egyetlen érvet sem hallottunk arra, hogy a tagországok, akik nem akarják ratifikálni a, a megállapodást, nem akarják elfogadni a megállapodás tartalmát. Miért? Akik már ratifikáltak nem tudnak elég nyomást gyakorolni azokra, akik nem ratifikálták. De hát, hogyan képviseljük az európai értékeket, hogyha nem küzdünk az erőszak ellen, illetve nem is ismerjük el azt, hogy létezik erőszak? A fogyatékkal eh, élő helyzetét. Külön megemlítették a képviselők, ők az a társadalmi csoport, akik leginkább ki vannak téve az erőszaknak. A gyermeklányokat is külön ki kell emelni, mint csoportot, hiszen sokat hallunk azokra a nőkről, akik erőszak áldozataivá válnak, és azt is tudjuk, hogy azon nők gyermekei, akiket megerőszakoltak, nem veszik eléggé figyelembe. Tehát ez továbbra sem kerül az előtérbe. Nagyon fontosak a felvilágosító kampányok, több adatra van szükségünk. Az erőszak nem a magánélet része, éppen ezért több kampányra, felvilágosításra, figyelemfelkeltésre van szükség. És elhangzott az is, hogy nagyon fontos a megelőzésen dolgozni. Nagyon fontos a hozzáállás, a kultúra megváltoztatás, ehhez azonban törvénytervezetekre van szükség, és fontos, hogy a helyi szintet is ebből bevonjuk. És végezetül vannak jó gyakorlatok Európában, viszont gondoskodnunk kell arról, hogy az isztambuli megállapodás ratifikálja kerüljön. Azt gondolom, hogy nagyon sok esélyt engedünk ki a kezünkből, hogyha a bevált gyakorlatokat nem cseréljük ki Európában egymás között. Fontos, hogy ez e, példaként szolgáljon. Beginning with Christine, please. Visszatérek az előadóinkhoz, Krisztinnel kezdem. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a hozzászólásokhoz, amelyekből látszik, hogy tényleg nagy a, az egyetértés az Európai Parlamentben, azzal kapcsolatban, hogy ezt az egyezményt az Európai Unió is aláírja. Bilbao asszony tavaly novemberben, amikor megszavaztuk ezt az Európai Parlamenti állásfoglalást, így gyakorlatilag az összes frakció ezt támogatta. Ez pontosan azért volt, hogy kérjük, hogy a tagállamok írják alá az egyezményt, és hogy ratifikálják is. És szerettük volna ezt is elérni, hogy az Európai Unió is aláírja az egyezményt, de ugye hallottuk, hogy sajnos egy-két tagállam úgy gondolja, hogy a szuverenitásuk egy fontos részét érintené ez. De a nőkkel szembeni erőszak határokon túlnyúló, és meg kell tudni védeni a nőket, függetlenül attól, hogy hol vannak az Európai Unióban. És nem kell félni az Európai Uniótól, az Európai Unió védelmet nyújt, nem a tagállamokkal szemben lép fel gyorsan kellene előre haladni. Stevens asszony megjegyzését is eh, figyelmesen hallgattam. Igaza van, hogy eh, a jelentésben ezt meg kell világosan jegyezni az LGBT eh, személyek, illetve a fogyatékkal élők is, és a csecsnyai helyzetre is oda kell figyelni, hogy ott mi történik, megengedhetetlen. Ami pedig Lengyelországot illeti, hogy megígérte, ugye, hogy ratifikálta az egyezményt, és nem másíthatja meg a szavát. Egyetértek, de szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy ami igazán sürgős az az, hogy az Európai Unió írja alá ezt az egyezményt, hogy garantálni tudjuk ezt az európai szinten meglévő jogi keretet. Tehát itt most időbeli kérdések vannak. A jó gyakorlatok cseréje egy dolog, de még mindig túl sok nő, túl sok kislány veszíti el az életét. Jogszabályra van szükségünk, és az egyezmény aláírása az EU által egy ilyen erős jogszabályt teremt, az irányelv is még egy ilyen erős jogi eszköz lesz. A jó gyakorlatok cseréje és az eszmecsere nem akadályozza meg azt, hogy nők veszítsék el az életüket az ellenük bekövetkezett erőszak után. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Anna Maria következik. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok a támogatásukért, kedves kollégek. Egészen lenyűgöző engem ez a támogatás. Több ezer nő próbálunk képviselni, és az ő hangjukat hallatni, és nekik elmondani azt, akik csöndben szenvednek, hogy nincsenek egyedül, és itt vagyunk, lépni fogunk hogy megvédjük őket. A tagállamokkal együtt kell cselekednünk, ahogy Krisztin is hangsúlyozta, párbeszédet folytatva a tagállamokkal, kölcsönös megértéssel és tisztelettel. Figyelembe véve azt, hogy milyen uh, sajátos helyzetben vannak az egyes tagállamok. De anélkül, hogy megmagyaráznánk, hogy miért nem lépünk fel az erőszak ellen, a nők elleni erőszak ellen ugyanis lépni kell. Köszönetet szeretnék mondani a máltai elnökségnek is, mert amikor a miniszteri konferencián voltunk Máltán, a nők elleni erőszak témájában nagyon sok támogatást kaptunk, és a parlament, a bizottság és az elnökség közös nyilatkozatot fogalmazott meg. Lehet, hogy ez szimbolikus jelentőségű, de akkor is fontos, mert azt mutatja, hogy a három intézmény együttműködik. Egyes tagállamoknak az a kívánsága, hogy korlátozzuk az EU um, egyezményhez való csatlakozásának a hatáját, ezzel foglalkozni kell. Nagyon fontos megjegyzést hallottam a kollégáktól. Igen, sok téma, amit felvetettek, nem szerepelt a szövegben, a korlátos hely miatt a módosítókon keresztül fogjuk ezt majd megoldani. És Stevens asszonynak mondom, ugye volt egy esemény, amelyet ön velem együtt elnökölt, a gyerekek és kislányok, fogyatékkal élő gyerekek, fogyatékkal élő kislányok témája volt terítéken. Ők ugye kettős diszkriminációt szenvednek el, és itt alapvető jogok megsértéséről van szó. Kunyeva kollégának is ugyanezt válaszolom a kérdésére. Fontos az tudatosság erősítése holisztikus megközelítést alkalmazunk. Tehát ennek az egyezménynek ez az egyik lényeg, hogy nem csak a szankciókról szól, hanem hosszú távú munkáról, hogy tájékoztassuk a nőket és a kislányokat, és megváltoztassuk a mentalitást. Köszönöm mindenkinek a támogatást, a végrehajtást sürgetjük a szövegben, és ezt meg fogjuk erősíteni még jobban, ez a gyakorlati rész. Mária Gabriela támogatását is köszönöm, ismerem a nehézségeket, és tényleg azt szeretném mondani, hogy a néppárton belül tényleg konkrét, gyakorlatias megközelítést alkalmazunk, tehát zéró toleranciát, és konkrét módokat kell találnunk arra, hogy a tagállamok agájait kezeljük, az útmutatások, a koordinációs mechanizmus, és így tovább. Néhány héttel ezelőtt tartottuk a Nőjogi Bizottságban ezt a meghallgatást, és itt meghívtunk egy svéd szervezetet is, akik konkrétan reagáltak, Mária, ezt most neked válaszként mondom, és elmondták, hogy hogyan lehet föllépni a gyakorlatban. Technológiai támogatás, útmutatás, segélyvonalak, és így tovább. Tehát, hogy hogyan lehet segíteni a tagállamokat abban, hogy meglegyen a kapacitás, az egészségügyi támogatás, a képzés, és így tovább megvalósítására mert egy dolog az ideológiai vita, de ebb, ettől a konkrét lépések felé kell elmozdulni és mindenütt és ez pedig a fiúkat is érinti a magánszektorban, nem tudom ki mondta ezt, az erőszak új formáival foglalkoznunk kell. A zaklatás, amely megjelenik a munkahelyen, a, a e, bosszúból feltett pornográfia az internetre, és itt van, tehát rengeteg új formái vannak e, ennek a jelenség, új formája van ennek a jelenségnek. És még valamit, én támogatom azt, hogy legyen jogszabályos szinten az irányelvet. Azt tudom, hogy a büntetőjog nemzeti hatáskörbe tartozik, de közös adatokra, közös meghatározásra van szükségünk, minimál standardokra van szükségünk, hogy segítsünk, ez segítene nekünk, így lehet a nőkkel szembeni erőszakot megszüntetni, vagy ezzel ellen küzdeni Köszönöm a támogatásukat, és örömmel várom a további közös munkát. Köszönöm szépen Koratza Biltnek, mondja az elnökasszony, asszony, és emlékeztetek mindenkit még egyszer, hogy április 26-a 17 óra a módosító indítványok benyújtásának határideje. Kedves kollégek, a jogalkotási eljárás, a hozzájárulás, a kommenteket, megjegyzéseket a közös e-mail levelező ládába kell küldeni, a titkárságtól kapják majd meg az utasításokat. Köszönöm szépen, nincs több napi rendi pontunk a két bizottság együttes ülésén. Megköszönöm, mondja a LIBE bizottság elnöke, megköszönöm a Nőjogi Bizottság elnökének és tagjainak ezt a közös munkát, mi pedig folytatni fogjuk a LIBE szakbizottság ülését, az Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságról van tehát szó. Egy kis szünetet tartunk, amíg a Nőjogi Bizottság kollégái távoznak.